foglalkozni, és ezt lehetőségként, gazdagságként kell kezelni, esélyegyenlőséget biztosítva a nőknek. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. Holnap 11 óra 30-kor szavazunk. Holnap, szeptember 13-án kedden kerül sor a következő ülésre 9 órától kezdődően. A napi rendet közé tettük. Ez az Európai Parlament internet oldalán rendelkezéssel ezzel az ülést berekeztem.